Euh, Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg a rendkívüli ülés munkáját. Helga Stevens hamarosan csatlakozik hozzánk, valószínűleg forgalmi dugóba került. Öt perc múlva érkezik, de most elkezdjük a munkát. Mindenkit üdvözöl az elnök, a tolmácsok pedig szeretnék jelezni, hogy a tiltakozásuk 31. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozóan egyoldalúan bevezetett tisztességtelen munkakörülmények miatt. A konfliktus feloldásához politikai mediációra van szükségünk, és arra, hogy a tolmácsok képviselői részt vessenek a tárgyalásokon. Ezért a mai ülésen túllépést, túlórát nem biztosítunk. Megértésüket köszönjük. Június 19-én a koordinátorok a következő dolgokban állapodtak meg. Mindenek előtt úgy döntöttek, hogy meghívják Günther Öttinger költségvetési és emberi erőforrás biztost, és Zsilde Kerkov Kerkhoff urat, terror ellenes koordinátort a július 11-i szakbizottsági ülésünkre a jövő héten, tehát szeretném megköszönni a titkárságnak a nagyon hatékony munkáját az ülés megszervezésével kapcsolatosan, és Öttinger úrral való kapcsolatfelvételt illetően. A koordinátorok azt is eldöntötték, hogy nyilvános meghallgatást tartanak, illetve tartunk ma jövő héten, július 12-én Brüsszelben a kritikus infrastruktúrák és közterületek védelméről, és Julian King urat, az Unió biztonsági biztosát szeptember 13-ára hívjuk meg a szakbizottság ülésére. Az antwerpeni kikötőbe tendő látogatás programját is jóvá hagyták a koordinátorok. Július 12-én, tehát szintén a jövő héten kerül sor erre a látogatásra. Brüsszelből indulunk majd, valószínűleg már ismerik is a látogatás programjának részleteit önök. Ennyi közlendőm lenne, most következnek az érdemi napirendi pontok. A terrorellenes szakbizottság ajánlásairól van szó, és megállapításairól. A jelentés tervezetet tegnap óta minden nyelven rendelkezésre áll, megküldtük minden képviselőnek, úgy tudom, és mindjárt át is adnám a szót a két társ előadónak, Mónika Holmeyer asszonynak és Helga Stevens asszonynak. Helga is mindjárt itt lesz, mint jeleztem, tehát Mónikával kezdjük. Azt kérem, hogy a következőképpen járhassunk el. Miután a két társelőadó megtartotta az ismertetőjét, az árnyékelőadókat kérjük meg, hogy mondják el véleményüket. A következő sorrendben Katerina Kinicsi, szocialisták, Maite Pagaza Urtundua az Aldétől, Éva Zsoli asszony a Zöldektől, Marie-Christine Verzsa a gue és Dominique Martin úr, akit nem látok itt, az ENF frakció részéről. Aztán megadnám a szót Onidi főigazgató helyettesnek a DG Home-tól, aki az Európai Bizottság álláspontját mondja el a jelentéstervezettel kapcsolatban. Ezt követően a fennmaradó időben kérdezni lehet majd a Catch the Eye eljárás munkamódszer keretében. Akkor most rögtön meg is adnám a szót Monika Holmeyernek az ismertetőjéhez. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy néhány kollégának elég nehézkes a bejutás ma a parlamentbe. Én is 20 percet vártam a bejáratnál. Szerintem Helgának is nehézségei lehettek. Több utca is le van zárva. Hogy jó, hogyha rugalmasak vagyunk. Azzal kezdeném, hogy nagyon intenzív hetek, sőt hónapok állnak mögöttünk, sok munkát kellett végeznünk. Előadóként megpróbáltunk minden információt beszerezni missziók, szakértői egyeztetések keretében, tehát nagyon széles körű munkát végeztünk, nagyon sok érintettel vettük fel a kapcsolatot, és aztán megpróbáltuk az információkat koherens módon összegezni. Mindazok a kollégák, akik együtt dolgoztak velünk, megérthették, hogy nagyon sokoldalú, nagyon sokféle aspektust érint ez a kérdés, és nagyon sok a kihívás megérkezett közben Helga is. Az árnyékelőadóknak szeretnék először is köszönetet mondani, kiváló volt az együttműködés közöttünk, köszönet illeti a koordinátorokat is az együttműködés szelleméért, és a TER szakbizottság, szakbizottság titkárságának is köszönetet mondok, mert nagyon rövid idő alatt mindössze kilenc hónap alatt hoztuk össze ezt a jelentést, tervezetet. Nagyon ö, sokféle területtel kellett foglalkoznunk, és ez egyáltalán nem volt könnyű. Köszönetet mondanék az elnök asszonynak is a megértéséért, szükség volt rá. amikor szakértőkre, szakértői egyeztetésre volt szükségünk, mindig meghallgatták a kérésünket. Köszönöm tehát. Azzal kezdeném, hogy Helgával felosztottuk egymás között a munkát, én a fenyegetés értékelésével, elemzésével foglalkoznék most. Különböző hatóságokkal, biztonsági szervekkel, kormányokkal, civil szervezetekkel, szakértőkkel vettük fel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy azon túlmenően, amit a közvélemény érzékel, tehát az Európát fenyegető terror jelenségek, mint az Al-Qaeda, például más fenyegetések is felütötték a fejüket. A válasz egyértelmű szélső jobboldali, szélső baloldali ö, elszigetelt esetek léteznek, de nincs átfogó, általános ö, más fenyegetés. Az iszlámista terrorizmus a politika szélső perifériáin is ihlet bizonyos mozgalmakat. Ez is olyan kihívás, amivel foglalkozni kell. Azzal is foglalkoztunk, hogy a tagállamok milyen jogszabályokat, törvényeket fogadtak el eddig, illetve hogyan ültették át a szabályokat, és azt állapíthattuk meg, hogy nagyon sok a hiányosság, nagyon különböznek a normák. Gyakran azt tapasztaltuk, hogy hezitálnak a tagállamok. Talán az magyarázza ezt, hogy egyes tagállamok kevésbé érzik fenyegetve maguknak, kevésbé szolgáltatnak adatokat, illetve kisebb a transzparencia, vagy kevéssé kidolgozottak a jogszabályok. Tehát mindenképpen kimondhatjuk, hogy fontos elérni, hogy az európai jogszabályokat egységesen alkalmazzák. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie ennek érdekében, sem értelme annak, hogy egy nagy patchwork alakuljon ki különböző szabályozásokkal a tagállamokban. Hmm. Az információ terén nagyon különbözők a megközelítések, a jogi, szakmai területen elég sok a probléma, illetve a feltételek sincsenek meg mindenhol, nincs mindenhol elegendő kvalifikált szakértő. Az egyes tagállamokban igen másra helyezik a hangsúlyt is. Ami az információ cserét illeti továbbá a jelentés bizonyos konkrét technikai és jogi ajánlásokat is megfogalmaz. Számos ajánlást fogalmaztunk meg. Többször megbeszéltük, hogy hogyan kellene reagálni arra a helyzetre, hogy a tagállamokban különbözőek a jogszabályok, és mégis információt kell cserélni. A az adattárolás esetében például időnként radikálisan különböznek a szabályok, és nincs európai szabály. Az együttműködés is nehéz, mert nagyon más a megközelítési mód. Nem fogok belemenni a jelentés részleteibe, egyébként pedig nagyon szívesen részletezem az önöket érdeklő részeket a későbbiekben. Bizonyos információkat nem cserélnek ki a tagállamok, pedig gyakorlatilag automatikusan ki kellene cserélni őket. Van egy javaslat az automatikus adatcserére, de egyes tagállamok vonakodnak mert problémákat vet fel az információcsere. Az automatikus információcsere koncepciója létrejött, és én pártolnám ezt az európai jog alapján bizonyos információkat kötelező kicserélni, amennyiben jogi kötelezettség az információcsere, a kicserélhető információkat automatikusan ki kellene cserélni. Örömmel állapítottuk meg Helga stevens hogy um, központosított információk uh, cseréjére javaslat született uh, ez egy nagyon jó első lépés lenne, de meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti adatbázisok közötti interakció hogyan alakulhat a jövőben. Az Európai Bizottságnak eljutatandó üzenetünk egyértelmű. A bizottságnak jobban kell foglalkozni ezzel a helyzettel, ugyanis nagyon toldozott, foldozott ez a kép, nagyon szétaprózódott a jogi szabályozás, nagyon különböznek a szabályok a tagállamokban. Egyetlen információ lehet, hogy haszontalan, viszont egy másikkal kiegészítve nagyon hatékonyan felhasználható esetleg. Az információ csere ezért nélkülözhetetlen. Az európolnak igazi információ csere, platformá, habbá kell válnia, ahogy az angol mondja. És természetesen az átláthatóság és adatvédelmi szabályokat is be kell tartani. Aztán sokat foglalkoztunk a radikalizáció kérdésével is. Most nem sorolnám fel az összes javasolt intézkedést, de elmondanám, hogy Helga szerint és én szerintem is, biztos vagyok benne, hogy önök is így gondolják, egy egész intézkedést kell hozni, társadalmi integráció egyfelől, és bűnüldözési fellépés a másik oldalon, például a nők elleni erőszak esetén, vagy erőszakra úszítás esetén, az európai alapjogi kárta megsértése esetén, a represszív intézkedések is szükségesek, amikor hitszónokok részéről ez valósul meg. Aztán foglalkoztunk a külső finanszírozással is, és megállapíthattuk, hogy, elég, hogy meglehetősen erős vahabita befolyás e, érvényesül. A szélsőséges radikális fundamentalista szervezetek e, támogatására egy e, komplet projekt működik, gazdag külső államokban élő családok finanszíroznak ismert intézeteket, intézményeket, ezekről pontosabban is be tudunk számolni, ha gondolják. Feltérképeztük a helyzetet bis hin zu Nagyon fontos, hogy külön például imámképzésre, mecset finanszírozások hogyan történnek, és különböző értelmezőség, radikális értelmezése a Koránnak ugyancsak megjelent, és mindezeket az anyagokat terjesztik annak érdekében, hogy a nagy rendkívül szélsőséges gondolatokat terjesszék. Ez nem igazán propaganda, egyébként az, internet, az internetet is felhasználják, de Egyelőre még nem hangzik feltétlenül el a terrorizmusra való felhívás, de annak a megelőző lépése. Tehát ez egy, egy problémás finanszírozást jelent, és ezt e, tapasztaltuk hogy ilyen létezik. Végezetül az utolsó pont, amit én még szeretnék felvetni, az pedig az áll, a terrorizmus áldozatainak a kérdése. A spanyolországi látogatás nagyon nagy hatást gyakorolt rám, nem tudom, hogy más kollégák hogyan élték ezt meg, de Spanyolországnak nagyon komoly tapasztalatai, fájdalmas tapasztalatai vannak terrorizmus ügyben. Spanyolországban nagyon eh, fejlett a eh, terrorizmus áldozatainak az elismerése. Egészen eh, más, mint az, az a státusz, amit ők kapnak, mint más államokban. Szervezetek is elismertek, sőt, tudományos szempontból is elismert szervezetekről van szó, és minden döntéshozatalba bevonják őket is. Szerintem nekünk is erre kellene törökednünk Európa valamennyi állában. Tehát azt szeretném elmondani, hogy nem lenne szabad, hogy a terrorizmus áldozatai még egyszer áldozatokká váljanak, azzal, hogy nem ismerik őket el. Nem áldozatként kell őket kezelni, hanem el kell ismerni, hogy egy gyógyulási folyamaton kell, hogy részt menjek. És nagyon fontos, hogy ne kelljen könyörögniük a különböző jogi egészségügyi és egyéb támogatásáért. El kell jutnunk odáig, hogy egy megfelelő eljárás induljon be, annak érdekében, hogy az áldozatok valódi partnerekké válhassanak, és kártérítést, elismerést is kapjanak, méghozzá teljes mértékűt. Az állam a felelős az ő helyzetükért, tehát az államnak kell felelősséget vállalnia, és az államnak kell cselekednie. Meg kell, hogy értsék az államok, hogy a terrorizmus áldozatai azok nem baleset áldozatai, hanem azok a terrorizmus az az állam ellen irányuló fellépés, és ezért az államnak kötelessége, hogy gondoskodjon a terrorizmus áldozatairól. Ezt követően pedig Katarina kérdésére eh, eh, van még egy fejezetünk az alapjogokról még egyszer aláhoztuk, hogy milyen alapjogok vannak, és ezeket lehetne még persze tovább is ragozni, és kész vagyok ebben egyet működni, de jelentésünkben azt akartuk elmondani, hogy az egész alapjogi kartánk számít a minden betűje és minden egyes pontja. Nem akartam kiemelni egyik vagy másik pontot, én azt tartom fontosnak, hogy az egész karta, alapjogi karta ö, szerepeljen. Egy dolgot azért szerettem volna mégis kiemelni, az élet és a testi épség védelme. Ez egy olyan pont, amit én külön kiemelten hangsúlyoztam a terrorizmus áldozatai kapcsán. Köszönöm Helga az együttműködés, hogyha az elnök azt, hogy megengedi, akkor át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, Monika, köszönöm ezt az át összefoglalást, és akkor Helga Stevensnek átadom a szót, aki időközben megérkezett. Köszönöm szépen, kedves kollégák, jó napot kívánok, és elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de még a plenárison volt egy felszólalásom, mégpedig a a fogyatékkal élő személyek részvételével kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban kellett hozzászólnom. Szeretnék köszönetet mondani kolléganőmnek, Mónikának az kitűnő együttműködésért. Nagyon örülök annak, hogy a különböző politikai pártjaink összetudtak jönni és összetudtak fogni a terrorizmus elleni kérdésekben. Ez mindenféle politikai megosztottságot felülírt. Nagyon fontos, hogy a nagyon konstruktív álláspont volt, és ezért fontos, hogy az egész szöveg elfogadható legyen valamennyi politikai ö, frakció részére, és köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásokat, a bizottsági üléseken, meghallgatásokon és a különböző látogatásokon. Köszönöm azt a türelmet is, amit tanúsítottak ez, ez a jelentés tervezett elég hosszú időt vett igénybe. Ma egy olyan jelentés áll előttünk, amiben szerepelnek a kollégáinknak az észrevétele és az NVI is. Számomra nagyon fontos, hogy konkrét ajánlásokat tudjunk tenni igazi hozzáadott értékkel. Végül is sikerült egy olyan dokumentumot összehozni, amelyik megfelel ennek az időszakos bizottságnak a céljainak. A főbb ö, ö, dolgok már elhangzottak, még néhány szerintem fontos, hogy kérdést szeretnék megemlíteni, és utána kíváncsi lennék a véleményükre. Kedves kollégák, ö, bizonyos ajánlások ö, már más ö, jelentésekben is szerepeltek, amelyeket elfogadott a parlament. Tehát nem kellett újra feltalálnunk a melegvizet, itt gondolok többek között például a a tanúsítványokról, amivel például fel lehet kutatni a műértékeket. Például a konfliktusos övezetekből származó műtárgyak ne szolgálhassák a terrorizmus finanszírozását. Miután korábbi jelentésekből merítettünk, ott figyelembe vettük a más frakcióknak az álláspontját is a belga parlamentnek is végzett különböző vizsgálatokat, ott is vannak ajánlások, és hallottunk arról is javaslatokat, hogy a külső határainkat hogyan kellene védeni. A Schengeni övezet belső határok nélkül csak akkor maradhat fenn, ha az Európai Uniónak a külső határait hatékonyan védelmezzük egyes a terrorista támadások az elmúlt években azért voltak lehetségesek, mert óriási hiányosságok voltak a határellenőrzésben. Például a Thalys támadásnak, a brüsszeli, párizsi támadások azt mutatták, hogy a ezeknek a támadásoknak a szervezői, ezek az illegális bevándorlókkal együtt érkeztek. 2015. júliusában, októberben történt ez, és mindig Görögországon keresztül jöttek. Nagyon fontos, hogy a határokon létrehozzuk azokat a szükséges feltételeket, amelyekkel az új szabályozást be lehet tartani. Biometrikus ellenőrzésekre van szó, fontos, hogy interoperábilisak legyenek az adatbázisok, és fontos, hogy valamennyi rendelkezésre álló adat, a PNR adatok is használatra kerüljenek. Tehát akkor kell még lekapcsolni a terroristákat, mielőtt belépnek a területre látjuk, hogy a Szófia művelet az a legnagyobb biztosít mértéka a mediterrán föld közi tengeri biztonságot. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a terrorizmus elleni harcot is meg tudjuk valósítani. Felhívást intézünk annak érdekében, hogy a Szofia műveletet bővítsük ki, és az alkalmazási területét Tunéziára is terjesszük ki, oly módon, hogy Szardínia és más szigeteken is megakadályozzuk a partraszállást fontos, hogy a Líbia parti vizeire eljuthassanak, és a gyanús indulóhajókat megvizsgálhassák. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy az Európol részt vesz a Galan Phoenix műveletben. Az amerikai katonák által összegyűjtött információk, amelyeket Szíriában és Irakban gyűjtöttek, azok most átjutnak a mi biztonsági szolgálatainkhoz is. Nagyon fontos, hogy ezek az információk az európai adatbázisokban is megjelenjenek a külső határellenőrzések helyszínein, hogy a vámosok, határőrök tudják ezt használni, amikor a területre bekívánó, belépni kívánó személyeket ellenőrzik. És mindazon nemzeti egységek, amelyek a pénzügyi folyamatokat ellenőrzik, azoknak is rendelkezniük kell ezen adatokkal. Sajnos itt az információ csere nem működik megfelelően, az FIU nettet is ki kellene bővíteni oly módon, hogy megkönnyítsük az adat cserét és az adat kérelmekre is jobban tudjunk válaszolni. Az intézkedéseknek a nagy finanszírozásokat, terrorista szervetek finanszírozását is kell, hogy lefedje, és azokat a támadásokat, amelyekhez nem szükséges különösebb finanszírozás. Tehát teljes mértékben fel kell használni a pénzügyi információkat is a megelőzés tekintetében. Csak így módon tudnak a biztonsági rendőri szervek hatékony megelőző munkát végezni. Fontos, hogy felderítsük a különböző pénzügyi kapcsolatokat, hálózatokat, és ezek eh, keresztül a terrorista hálózatokat. A nemzeti egységek eh, kérést intézhetnek az UVS hez és ezek a különböző tranzakciók ugyanakkor nem szabad, hogy kizárásra kerüljenek. Azért fontos, hogy egy TFTP európai rendszerünk legyen, ahol a különböző ö, különálló ö, tranzakciók is ellenőrizhetőek. Erről még tárgyalni kell, különböző lehetőségek vannak erre, például egy úgynevezett hibrid rendszert is lehetne létrehozni, például lenne egy központi egység, amelyik a nemzeti egységekkel kommunikál, vagy az FUI.net rendszeren keresztül. Tehát a 2008-as 114-es irányelvet is kérjük, hogy fe, vizsgáljuk felül, mert nagyon fontos, hogy az európai kritikus infrastruktúrák meghatározásra kerüljenek a azon rendszerek elemzésén keresztül, amelyek támogatják a határon átnyúltó létfontosságú hálózatokat. Ennek horizontálisnak kell lennie, és nem szabad, hogy ágazatokra korlátozódjon. Minden incidésről jelentést kell, hogy kapja mindenki az úgynevezett stre- teszt alkalmával. Fontos, hogy megfelelő minőségi követelmények is legyenek, operatív szempontokat is meg kell fogalmazni, hogyha valamilyen esemény vagy esetleg támadás történik. Az olyan rendszerek, mint az Eurocontrol, a Galileát is kritikus infrastruktúrának kell minősíteni. 2015-ben és 2016-ban 40 Afrikában a terrorista támadásoknak, amik az Európai Unióban volt, különböző robbanóanyagokat használtak fel. A 2013-as 98-as rendelet megtiltja ezeknek az anyagoknak az eladását magánszemélyeknek, illetve mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk, és hogyha gyanús vásárlás történik, akkor 11 vegyi anyagra jelentési kötelezettség van. Miért? Azért, mert a terroristák még most interneten keresztül is meg tudják vásárolni ezeket az anyagokat, és, azt kérjük, és a tagállamok különböző módon alkalmazzák ezeket a szabályokat. És szok, azt kérjük, hogy az interneten történő vásárlások esetén sokkal szigorúbb ellenőrzések legyenek, és a kockázat elemzést is finomítani kell, úgyhogy ne történhessen olyan anyagoknak a megvásárlása, ami a robbananyagok előállításához szükséges. Különböző gyakorlatokra is szükség van ezeken a területeken. Tehát azt kérjük az internetes forgalmazóktól, hogy mindazon anyagok, amelyekből robbanóanyag állítható előtt, ott mindig pontosan megemlítsék azt is, hogy milyen mennyiség, milyen csomagolás számmal került értékesítésre, ez így lehetővé tenni, hogy jobban nyomon kövessük a tiltott anyagok forgalmát és végezetül a létező struktúrákat pedig javítani kell nemzeti szinten is. Valamennyi tagállamnak fontos, hogy legyen egy válságközpontja oly módon, hogy a nemzeti válságokra azonnal tudjon reagálni, és kell, hogy legyen egy európai válsághálózati rendszer is. Ezért fontos, hogy minden egyes tagállamnak legyen egy koordinációs központja, de a koordinációs központnak utána együtt kell monda, működnie a többi 27 európai koordinációs központtal, és hogy az IP PCR módon ezek a központok tudjanak egymással is kommunikálni. Az Euróbarométer 2017. júniusában foglalkozott azon tapasztalatokkal és elképzelésekkel, amelyeket az állampolgárok vetettek fel a biztonsággal kapcsolatban. 92%-a az adott válaszoknak megerősítette, hogy a nemzeti intézményeknek valamennyi információt meg kellene osztania más európai intézményekkel azért, hogy a bűnözés és a terrorizmus ellen jobban fel lehessen lépni. Ez egy új ö, információ megosztási kultúrát jelent, esetben automatikusan kellene ezeket az információkat cserélni, és csak nagyon komolyan megindokolt esetben lehetne eltekinteni az információ cserétől és Monika Holmeyer valamennyi javaslatát támogatom. Az osztrák kormány úgy döntött, hogy körülbelül 60 imámot kiutasítanak, és több imahelyet is bezárattak. Olyanokról van szó, akik a politikai iszlámot terjesztették. Én teljes mértékben támogatom ezt az elgondolást. Azok az imámok, akik a terrorizmusra szólítanak fel, akik nem képviselik az európai értékeket, azoknak nincsen hely helyük Európában. Szeretném még hangsúlyozni, hogy egy hatékony jogállam az mindenképpen szükséges a terrorizmus elleni harcban. Nem csak az alapjogokról van szó, illetve a személyek alapjogáról, a magánélethez való jogot, amit természetesen védeni kell, hanem a terrorizmus elleni harcról, de hát egy olyan igazságszolgáltatásra is szükség van, ami működik. Sok esetben a terroristák olyanok, akiket egyébként az igazságszolgáltatás már nagyon jól ismer, a rendőrség elvégzi a munkáját, de utána nagyon szigorú szankciókat is alkalmazni kell. Amikor bűnözők úgy gondolják, hogy büntetlenek maradhatnak, akkor sokkal inkább hajlamosak arra, hogy magasabb fokozatra kapcsoljanak, és a radikalizálás megoldás útjára menjenek, és a civil lakosságra fegyverekkel támadjanak. Íme ez az én anyagom, ez, én nagyon kíváncsi vagyok az kommentárokra, és mindenkinek tudnia kell, hogy mindig nyitva áll az ajtom a konzultációra. Végezetül még egyszer köszönöm Monika Holmájernek és a többi kollégának, sőt az elnökasszonynak is azt a kitűnő konstruktív együttműködést, amely uralkodott ebben a munkában. Nyáron is rendelkezésre gratulálok azért, hogy végül majd egy nagyon konstruktív, részletes szövegünk legyen, amit mindenki tud támogatni. Köszönöm szépen az együttműködést, elnök asszony. Köszönöm szépen Helga Stevens asszony, társ jelentéstevőnek ezt a, az előadást, és most akkor átadom a szót a különböző árnyék jelentéstevőknek, Először is Monika Holmájer még szerette volna hozzátenni néhány szót, úgyhogy neki adom meg a szót majdnem egy hibát követtem el, elfelejtettem egy nagyon fontos partnert megemlíteni a köszönetnyilvánítás során. Julian King biztosnak szeretnék külön köszönetet mondani, és valamennyi munkatársának, és a DG Home, a belügyi igazgat, főigazgatóságnak is követem, az Eurojust, Europolt, a bírókat, ügyészeknek is köszönetet kell, hogy mondjak, akik több órán, de egyes esetekben több napig álltak rendelkezésre. Elfelejtettem őket megemlíteni, és ezt nagyon fontosnak tartom és mások is, tehát mindenkit, mindenkinek köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen Monika Helmeyernek ezt a pontosítást, és akkor most Katerina Kinicsinek adom át a szót 5 percre, ha ő tudná ezt az időt tartani, ezt megköszönném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, ezzel kezdeném. Monikának és Helgának szeretnék először is köszönetet mondani, illetve az asszisztenseknek, segítőiknek. És a köszönetem mindenki másra vonatkozik, akik korábban köszönetet mondani, elnök asszonya, bizottság tagjai, a titkárság tagjai, az összes kolléga, összes asszisztens, aki együttműködött velünk. Nem volt egyszerű ez a munka, illetve Természetesen köszönetet szeretnék mondani az összes többi szerv, intézmény dolgozóinak, akik segíten, segítettek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos munkát végzünk, és szerintem az is nagyon pozitív, hogy mindenki az is nagyon pozitív, hogy függetlenül attól, hogy kinek mi a konkrét véleménye, abban egyetértünk, hogy sürgősen tenni kell valamit ezzel a témával kapcsolatban, illetve ez egy nagyon fontos kérdés, garantálni kell a polgárok védelmét, illetve a jogok és a szabadságok védelmét is garantálni kell. Ez nagyon nehéz dolog, ugyanis a két dolgot meg kell tudni, össze kell tudni egyeztetni, tehát meg kell találni az egyensúlyi pontot. Ezt szeretnénk elérni, és erre kértek fel minket. Ilyen szempontból is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hiszen kezdetektől kezdve nagyon jó volt az együttműködés, és biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni is fog, és remélem, hogy az eredmény mindenki számára megfelelő lesz majd. A terrorizmus, a terrorizmus veszélyei, kockázatai ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mindannyian egyformán fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket, és a problémákat meg tudni kell kezelni mi hamarabb. A kollégák már nagyon sok mindenről beszéltek, az idő pedig véges, úgyhogy meg kell ezt osztanunk egymás között. Én csak néhány dologra térnék ki. A módosítók során megpróbálom majd a véleményemet kifejteni. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, amit kifejtenék, a jelentés tervezetben a fenyegetettségé értékelésével kapcsolatos. Valójában a terrorizmusról beszélünk, mint fenyegetettségről, tehát alapvetően nem a vallási szélsőségek és a radikalizáció a probléma, hanem a terrorizmusra koncentrálunk, mint fenyegetettség. Kis csoportok is végrehajthatják ezt, lehetnek nacionalisták, szeparatisták is, nagyon fontos, hogy erről se feledkezzünk el, tehát nem szabad alulbecsülni ezeknek a csoportoknak a jelentőségét, mindenképpen beszélni kell a terrorizmusnak erről a dimenziójáról is. És az Europol jelentése is kitért ezekre a csoportokra, úgyhogy nagyon fontos, hogy a fenyegetettségnek ezt a részét is felmérjük. Még egy nagyon fontos dolog, ezt, erről már többször is beszélted, az idő csak fogy, fogy. Tehát a másik nagyon fontos az információ csere a határokon átnyúló akciókat így lehet a lehető legjobban megállítani, felmérni. Ez a leghatékonyabb módszer. Van még egy dolog, amiről a kollégák már beszéltek, ez pedig az interoperabilitás. Ugyanakkor kiegyensúlyozott szövegre kell törekednünk, erről már beszéltem. Nagyon fontos az, hogy a magánélethez való jogot megfelelően védjük, illetve garantáljuk a személyes adatok védelmét is. Egy olyan adatbankra van szükség, amely megfelelően kis számú adatot tartalmaz, és ezáltal könnyen kezelhető. Ami pedig az áldozatok illeti, köszönöm a kollégáknak azt, hogy az áldozatok védelmére is utaltak. A spanyol tapasztalat ebben a, ebből a szempontból nagyon fontos egyértelmű, hogy ez is egy olyan aspektus, amivel foglalkozni kell a jelentésben, illetve munkák során. Az alapjogok védelme is nagyon fontos. Köszönöm Monikának, hogy aláhúzta ezt a, ezt a dimenziót is. Mint említettem, foglalkozunk még ezzel a jövőben. Van még egy téma, amihez majd még később hozzászólok, ez az online propaganda, illetve az uszítás, a gyűlöletbeszéd, ami online történik. Nagyon fontosnak tartom, hogy bármit is teszünk, próbáljuk meg azt elérni, hogy a felhasználók jelezzék az ilyen típusú online tartalmakat, de megfelelő garanciákra is szükség van. Tehát nagyon fontos az, hogy a véleményeket, minden, véleményét mindenki szabadon kifejthesse, tehát a véleménynyilvántás szabadságát nem szabad e, semmilyen módon meggyengíteni. Nagyon fontos továbbá még az is, hogy a börtönökben hogy lépünk fel, hogyan lehet az ottani radikalizációt csökkenteni, ezzel kapcsolatban is lesznek majd módosítóim. Szerintem például képezni lehet a börtönben dolgozókat, így már az első aggasztó jelek után felléphetnek és tehetnek valamit a terrorizmus ellen. Próbálom lezárni, tudom, hogy nincs már idő. Nos, a terrorizmus finanszírozása is nagyon fontos téma, egyet értek az előttem szólókkal, tehát erről is, ezt is el kell mélyíteni ezt a témát. Aztán határvédelem, köszönet az elnök asszonynak, a titkárságnak és a kollégáknak. Örülök annak, hogy eh, végül eh, sikerült megrendezni, megszervezni egy olaszországi missziót. Tudnunk kell pontosan, hogy eh, az Európai Unión belül a migráns áradatot hogyan kezeljük, én nyilván ugye a külső határokra gondolok, a földközi tengeri határokra, ezért fontos szerintem az olasz misszió, az olasz utazás. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor a migránsokkal együtt kerültek Európába a terroristák, általában nem ez történt, ez általában az történt, hogy már európai állampolgárok követték el ezeket a terrorista cselekményeket. A két dolgot nem szabad összemosni, tehát a terrorizmus nem szabad összemosni a migrációval. Nagyon fontos az, hogy a külső határokon az ellenőrzéseket megerősítsük, gyakoribbá tegyük. Ehhez is szükség van a megfelelően áramló információra. Jó lenne, hogyha azonnal mindenki tudatában lenne az összes európai hatóság annak, hogyha a külső határon megjelenik egy veszélyes személy, ehhez az kell, hogy mindenki megfelelően betáplálja a rendszerbe a szükséges információt, és szerintem ez egy olyan modell, amit mindenképpen ki kell terjeszteni. Tehát ez egy alapvető fontosságú téma, még egyszer említem, külső határok megfelelő ellenőrzése. Elnézést, már nagyon túléptem a 5 percet. Még egyszer köszönet a kollégáknak. És van még egy kérdés a dzsihadisták, visszatérő dzsihadisták, a visszatérő dzsihadisták családai, ez a probléma. Ne feledjük, hogy vannak olyan gyerekek is sokszor, akik háborús övezetben születtek, nőttek fel, és a viselkedésük problematikus, tehát gyakorlatilag kiképezték őket arra, hogy háborús tevékenységeket hajtsanak végre. Erre, ezekre a gyerekekre is oda kell figyelni, és megfelelő támogatásban kell őket részesíteni, hogy a elszenvedett traumákat valamilyen módon tudják kezelni. Röviden ennyit tud, tudnék mondani, elnézést még egyszer, hogy túlléptem a rám kiszabott időt, de remélem, hogy az eddigi kiváló együttműködés folytatódik majd a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Most mai Paga Feurtundó asszony következik, parancsoljon. Muchísimas gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom a köszönet nyilvánítókhoz. Nem fejtem ki így? Néhány másodpercet megspórolok. Van Európának egy olyan csücske, ahol már évtizedek óta gondot jelent a terrorizmus, és azt gondolom, hogy most már talán fel tudják mérni azt, hogy milyen fontos volt az a munka, amit Spanyolország ezzel kapcsolatban elvégzett. Senki más nem tette meg azt, amit mi megtettük. Gyakorlatilag ez egy megfigyelő központ volt. Fel tudtuk mérni a fenyegetettséget, a kockázatot, és szerintem ezt a típusú tevékenységet kéne még javítani. Rengeteg rengeteg tanácsot kértek tőlünk az Európai Unió különböző hatóságai, az hatóságok, a bírák, stb. stb. Nagyon fontos az, hogy megfelelően fel tudjuk mérni a kockázatot, és ehhez a történelmi tapasztalat elengedhetetlen. Nem csak a dzsihadista terrorizmusra vonatkozik ez, hanem bármilyen más terrorizmusra is meg kell ismerni ezeket a fajtákat is, és az Európai Parlament kapacitását is fel kell használni, hogy a jövőben meg tudjuk reformálni a létező rendszerünket, illetve az is nagyon fontos, hogy tudjuk tanácssal segíteni a tagállamokat, ugye ott, ahol nem feltétlenül európai kompetenciára hatáskörről van szó. Ez egy nagyon fontos dolog. A terrorizmus ugyanis határokon átnyúló jelenség, és mindig is az marad teljesen mindegy, hogy itt szélső, bal, szélső jobb vagy dzsihadista indítatású a terrorista, a kockázat hasonló. Kinicsi asszonyhoz csatlakozom, nagyon fontos, hogy felhasználjuk az Europol legutóbbi jelentését. Ami az interoperabilitást illeti, szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legjobb minőségű adataink legyenek, hogy ezzel megfelelően tudjunk segíteni a tagállamokat, ne legyünk annyira egoisták, illetve, hogy együtt tudjunk működni a különböző nyomozásokban. Ugyanez vonatkozik a definíciókra, a joghézagokra, az, az adóhatóságokra, illetve az nagyon fontosnak tartom még az igazságszolgáltatási ellenőrzést, és ez vonatkozik a rendőrségre, a rendőrség tevékenységére, illetve az egyéb és az egyes hírszerző szervekre is. Nagyon fontos az, hogy a társadalom érdekeit össze tudjuk egyeztetni a bűnüldözés érdekeivel. Hét éve próbálom azt elérni, hogy az Európai Parlament, illetve a különböző európai szervek megértsék, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell ennek szolgálni, és hogy sokkal jobban oda kéne figyelni a, a terrorizmus áldozataira is. Sokszor jók ugyan a szándékaink, de a gyakorlat nem megfelelő. Itt is mondhatnék még erről. Egyébként pedig ahogy az Kinicsi kolléga nő is elmondta, a migráció témáját eh, külön kell venni a terrorizmustól. A célunk ugyanis az, hogy a szöveg, amit végül kiad majd a szakbizottságunk, kiegyensúlyozott és arányos legyen. Remélem, hogy a javaslataink legnagyobb részét a kollégák, a társszerzők be tudják majd venni a jelentésbe. A cél az, hogy minden frakció egyet tudjon érteni ezzel a jelentéssel. A radikalizáció megelőzése és a radikalizáció elleni harc. Ugye gyakorlatilag minden igaz, amit elmondtam az interoperabilitásról, az adatok minőségéről. Nos, ezek olyan témák, amik függőben vannak, és az elvégzett munkánk során látok, hogy sok minden hiányzik még. Nem tudjuk, nem a parlament még nem hajtotta végre mindazt, amit meg tud tenni, tehát még nem tartunk a száz százaléknál. Ezen el kell gondolkozni szerintem. Már még néhány másodpercem. Az információ megosztása tehát kulcsfontosságú, és a különböző joghézagok, hiányosságok, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Azt gondolom, hogy sokkal-sokkal hatékonyabbak lehetünk aztán Egyetértek azzal, ami elhangzott a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban. Nem szeretném nagyon nyújtani a hozzászólásomat, nagyon fontos még a felelősség megosztása, és az erőszakos radikalizáció kérdésével is foglalkozni kell, illetve a különböző ideológiák kérdésével. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy ilyen sok ideig ilyen jó együttműködést tudtak fenntartani, és remélem a jövőben is folytatódik majd ez a munkamódszer. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Máté. Köszönöm, hogy ilyen jól összefoglalta. Éve Zsoli most a szó a zöldek részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mint tudják, megpróbálom Jan Filip kollégát helyettesíteni, aki ragyogó munkát végzett, úgyhogy nehéz dolgom lesz, de igyekezni fogok. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Holmeyer és Stevens asszonyoknak a jelentéstervezetért. Nagyon sok pozitívum van benne, kulcsfontosságú javaslatok az EU-ban a terrorellenes küzdelem terén különösen teljes körűen támogatom a tagállamok közötti nagyobb együttműködés és a jó gyakorlatok kicserélésének javaslatát, különösen a radikalizáció elleni fellépésben. Azokat az ajánlásokat is támogatom, amelyek az áldozat védelmet, illetve a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés szolgálják. Ezek különösen fontosak. Úgy gondolom, hogy még jobban el lehetne mélyíteni azokat az aspektusokat, ahol az EU hozzáadott értéket jelenthet a terrorizmus elleni küzdelemben. Konkrétan arra gondolok, hogy európai pénzügyi nyomozó egység állhatna fel annak érdekében, hogy a pénzügyi információkat jobban ki lehessen cserélni, és jobban át lehessen tekinteni a gyanús tranzakciókat. Szintén hangsúlyoznánk, hogy nagyobb igazságszolgáltatási bűnügyi bűnöldöző együttműködésre lenne szükség az EU szintjén. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy egy-egy ember felelős ezért a tagállamokban, ezért az EPO hatáskörét ki kell terjeszteni, ezen a legjobb megoldás. szintén nagyobb hangsúlyt helyeznék arra szükségszerűségre, hogy az összes jogalkotási eh, javaslatot eh, értékeljük, eh, elemezzük abból a szempontból, hogy milyen hatásuk van az alapvető szabadságokra. Oda kell figyelni a tömeges megfigyelésre, mielőtt mindenhol biometrikai és megoldásokat alkalmazunk, és rengeteg újabb adatbázist hozunk létre, célzott elemzést pártolnánk, nem a tömeges adatgyűjtést, ami költséges is, és nem is hatékony. Összességében ajánlásaink arra irányulnak, hogy a sikeres terellenes fellépés nem azon mérhető le, hogy hány merényletet sikerült elhárítani, hanem inkább azon, hogy kevesebb merényletet kísérelnek meg. Ez azt jelenti, hogy az oktatásba kell fektetni, a börtön feltételek javításába, ugyanis ezek a körülmények a legtöbb európai országban borzalmasak, a tavalyi jelentésből ez kiderül, és következetes külső szakpolitikákra van szükség. Úgy gondolom, hogy a jelentés hangvételével kapcsolatban a fő ellenvetésem az, hogy a terrorizmust vallási problémának állítják be. Úgy gondolom, hogy ez helytelen. Politikai erőszakról van szó, nem kell azzal foglalkozni, hogy szélső baloldali, szélső jobboldali vagy vallási fundamentalizmus van-e a hátterében. És el kell kerülni, véleményem szerint, hogy olyan látszatot keltsünk, mi szerint a terrorizmus vallási felekezeti probléma. Úgy gondolom, hogy ez zavarja a gondolkodást, a reflexiót és a közös fellépésünk hatékonyságát rontja. Nagy érdeklődéssel tekintek a viták elébe az elkövetkező hónapok során, és a lehető leghasznosabb módosítókat igyekszünk benyújtani, illetve a meghallgatásokat nagy érdeklődéssel várjuk a tanulmányok eredményét szintén. Köszönöm szépen, Mári Krisztin Verzsia, GUE frakció. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és röviden fogok beszélni, hogy időt nyerjünk. Vannak dolgok, amikkel egyetértek, inkább azt fogom hangsúlyozni, hogy mivel nem értek egyet, illetve mi az, amit nem értünk az önök hozzáállásában, mert ez jobban előre viszi a munkát, ami a fenyegetettség, vagy a fenyegetés értékelését illeti, a referencia időszakot most 98-2018-ra vetíték, tehát ezt veszik alapul. Nem értem, hogy miért, mert nagyon sok minden változott ez alatt az időszak alatt, és úgy gondolom, hogy oda kell figyelni arra, hogy ne hasonlítsunk össze merénylet mennyiségeket és áldozat mennyiségeket, ugyanis az úgynevezett iszlám merényletek több áldozattal jártak, de nem feltétlenül voltak olyan nagy számúak a globális általános kép kialakítása szempontjából szerintem problémás a jelentésben, hogy túlságosan az úgynevezett vallási vagy felekezeti terrorizmusra összpontosít, és a többi terrorformát figyelmen kívül hagyja. Több ízben is említettük, hogy a szeparatista terrorizmus is létezik, a szélsőjobboldali terrorizmus erősödik Franciaországban most számoltak fel egy jobboldali hálózatot, amely merényletekre készült. Nekem úgy tűnik, hogy a jelentés egy kicsit túlságosan a külső veszélyre összpontosít. Én nem mondom, hogy nem kell ezekről a kérdésekről beszélni, de mint már elhangzott, a legtöbb merényletet még az iszlámista merényleteket is nem kívülről érkezett személyek követték el, nagyon kis kisebbségük érkezik kívülről. Hogyha jól emlékszem a számokra, akkor a 2015-16-os migrációs áramlásból összesen két emberről derült ki, hogy terroristák. Elég sok energiát fordítottak erre az aspektusra önök, ahhoz képest, hogy milyen kicsi ez az arány. Úgy gondolom, hogy túlságosan a migrációra összpontosítanak, és úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentben és folyik párhuzamosan erről munka, és ott bizonyos megállapítások történtek. Legyünk ehhez képest következetesek, koherensek. ami a határokat és Schengent illeti, nos ezzel is foglalkozik és foglalkozott az Európai Parlament, különböző szövegeket fogadott el. Diaz de Mera úr itt van a terem másik oldalán, a ki- és belépési pontok már megfelelnek a jelentés követeléseinek, az ETIAS rendszer hamarosan működésbe lép, a LIBE szakbizottság az interoperabilitással is foglalkozik a különböző rendszerek között, és az ő jelentésükből az is kiderül, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel a parlament. fontos lenne a többi előadóval önöknek egyeztetni, hogy következetes legyen a parlament. Ami a tagállamok együttműködését illeti, azzal teljesen egyetértek, úgy gondolok, hogy ez az egyik fő probléma továbbra is. Coelho úrral a Schengeni munkacsoport tagja vagyok, és hogyha megnézzük, hogy milyen értékelések készülnek a Schengeni térségről, elmondhatom, hogy drámai a helyzet a tagállamok magatartása miatt, és amiatt, hogy elutasítják a tagállamok az információcserét. Holmeyer asszony és Stevens asszony nem fognak meglep meglepődni, hogyha azt mondom, hogy az alapjogokra vonatkozó bekezdés elégtelen. Igen, tényleg joga van az állampolgároknak a biztonságra, joguk van az élethez, joguk van a közbiztonsághoz, a különböző jogok között egyensúlynak kell érvényesülnie. Nincs prioritás az alapjogok között fontos az alapjogok egyensúlya, és fontos az arányosság, az Európai Unió bírósága ezt folyamatosan hangsúlyozza. Aztán van még egy kérdés, ami engem aggaszt. Éve Zsoli is azt hiszem, hogy kitért rá, a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ez. Szerintem messzebbre kellene mennünk, tovább kellene lépnünk, nem is tudom, hogy melyik hozzászóló hangsúlyozta, hogy a pénzügyi tranzakciókat tovább kellene nyomon követni, attól függetlenül, hogy az EU-n belül vagy kívül zajlanak-e. Vannak eszközök az emberek, a személyek követésére, ezeket az eszközöket a pénzügyi tranzakciók nyomon követésére is használni kellene, mert tudjuk például, hogy a terrorizmus, a fegyverkereskedelem és a kábítószerkereskedelem között összefüggés van, a fegyverkereskedelem és a kábítószer csempészet, sőt, még a kulturális javak csempészete is összefüggenek a terrorizmus finanszírozása szempontjából, és nemzetközi dimenziójuk van. A jelentés bizonyos követeléseit a következő több éves pénzügyi időszakra vonatkozó bizottsági eh, javaslattal is össze kell vetni. Bizonyos dolgokra gondolt az Európai Bizottság is. Úgy gondolom azonban, hogy a prevenció, a megelőzés nem elég hangsúlyosan szerepel. Ez a jelentés túlságosan a biztonsági szempontokra összpontosít. A prevenció nem elég hangsúlyos benne a radikalizáció kérdésével többet kellene foglalkozni, hogyha az iskolákban fel akarunk lépni, akkor gondolni kell arra, hogy a pedagógusokat felkészítsük, hogy ők az apró jeleket is értsék, feltárják. Köszönöm szépen. Köszönöm Mári Krisztin Verzsia ezeket az észrevételeket, javaslatokat, módosítók eh, elkészítéséhez. Dominik Martin úr nem érkezett meg, úgyhogy Unidi úrnak adom meg a szót, mint egy tíz percre az Európai Bizottság részéről. Kérem, hogy tartsa be ezt az időkeretet, hogy aztán a spontán kérdésekre is jusson idő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget ad. Nem szeretném a jelentést kommentálni, úgy gondolom, hogy valóban ez a King Bizottságnak a privilégiuma, erre majd szeptemberbe kerül sor de nagyon jó, hogy ez az vitáján ennek a jelentés tervezetnek jelen lehetek, és nagyon nagy örömmel veszek részt ezen a ülésen, mert úgy gondolom, hogy a jelentés rendkívül jó minőségű, az Európai Parlament ezzel nagyon komolyan hozzájárul a terrorizmus elleni politikához. Nagyon rövid idő alatt sikerült nagyon objektív, nagyon kiegyensúlyozott, és ugyanakkor nagyon helyén való értékelést adni arról, hogy mindeddig mi történt a terrorizmus elleni küzdelemben uniós szinten, és egy új látásmódot is adnak, betekintést olyan területekre, ahol további fejlődésre van szükség, ahol újabb hiányosságokat kell áthidalni, és vannak területek, ahol egy kicsit igazítani kell a megközelítésünkön. Mielőtt ide érkeztem, és hallott, az egyetlen kritika, amit hallottam innen-onnan, azt mondták, hogy jaj, hát ez egy kicsit lehet, hogy túl hosszú. Hát, eh, hogyha kizárólag annyi kritika ér egy jelentést, hogy egy kicsit hosszú a jelentés, az azt jelenti, hogy őszintén szólva a tartalmilag viszont nyilvánvalóan nagyon jó. Amit ma reggel vagy délelőtt itten hallottam, bizonyos kritikát, ha lehet mondani, ha vannak kétségek azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen az egyensúly az alapjogok és a biztonság között, lehet, hogy a jelentés valóban még részletes részletesebben is kitérhetne arra, hogy van egy bizonyos egyensúly, amit be kell tartani, amit tiszteletben kell tartani, és nem szabad, hogy félreértéseknek hagyjunk bármilyen helyet a terrorizmus nem csak a valláshoz kapcsolódik. Nagyon nagyra értékelem a két hozzászólást, ami ezzel kapcsolatban elhangzott. A terrorizmus ugyanakkor nem csak külső veszélyt jelent, hanem belső veszélyként is jelen van. Ezért is nagyon fontos ez a radikalizáció elleni fellépés, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik rámutattak arra, hogy mennyire fontos a ezt a törekvést összekapcsolni, ami a, szerepel a ö, jelentésben, illetve a pénzügyi ö, hálózatokat, mert az is valós dolog, hogy nagyon fontos ez, és a további finanszírozási szempontok is fontosak lesznek az elkövetkező években. Még két dolog van, először is úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon józanan mutatja be, az, hogy a terrorizmus valami olyan, ami nagyon komolyan szintet, komolyan került megfontolásra az Európai Unió szintjén, és fontos a terrorizmus elleni fellépés is. Viszont amit az EU tud csinálni, az nem válthatja ki teljes mértékben azt, amit az egyes tagállamok tudnak tenni. Tehát ezen a területen megosztott kompetenciákra van szükség. Az uniós fellépés nem helyettesíti a tagállami fellépést, hanem azt kiegészíti. Sőt, a különböző dim dimenziókat is le kell fedni, amiket a különböző ügynökségek fednek le, és még több támogatást kell adni az különböző ügynökségeknek, nem csak az Europolnak, hanem jogi szempontból, igazságügyi oldalról az Eurojustnak, a Frontexnak, ellenőrzési kérdésekben, és az Ulisszának is, a megfelelő információs rendszerek vonatkozásában. A másik aspektus, ami ugyancsak nagyon fontos számunkra, ez a megvalósítás. És nagyon köszönöm önöknek, hogy ezzel is foglalkoznak, mert ez még tovább támogat bennünket abban, hogy javítani tudjuk a különböző intézkedéseknek a bevezetését és, meg, és foganatosítását. Itt is nagyon fontos az az alapelv, amit eddig is követtünk, nagyon fontos és kényes területeken, mint például az interoperabilitás. Nem arról van szó, hogy új rendszereket hozzunk létre, vagy koncentráljunk, hanem meg kell találni a módját annak, hogy a már meglétező létező rendszereket a lehető legjobban használjuk ki, és nem maradjanak kihasználatlanul olyan dolgok, amik már tulajdonképpen rendelkezésre állnak. Továbbá úgy látom, hogy nagyon kiegyensúlyozott a megközelítés. Abszolút fontos az, hogy legyenek adatok, hogy ezeket az információkat megfelelően elemezzük, de legalább ennyire fontos ezeknek a megosztása. Ez szerepel a jelentés tervezetben is. Ez az információ megosztás automatikusan, ez egy nagyon fontos és erős elem. Ha, megeme, ha osztjuk a közös tervezetet, teret, ha osztjuk a közös határokat, akkor az is teljesen normális dolog, hogy bármilyen információhoz jut egyik vagy másik hatóság, egy automatikus módon ezt az információt közre kell adni, úgyhogy valamennyi egyéb azonos felelősséggel rendelkező szervezetek, ügynökségek eh, is fel tudják használni. Nagyon fontos elemeket tártunk fel e tekintetén, például az adat visszatartással kapcsolatban, ez egy fontos dolog, és az útmutatásban, amit készítünk, nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az, az adatok felhasználásra kerüljenek a bűnüldözésre, illetve a felderítésre. Nagyon köszönöm, hogy folyamatosan együttműködnek a magas szintű szakértői munkacsoporttal. Köszönöm a parlamentnek a vég részvételét, és ez még további lendületet ad számunkra is, hogy még tovább tudjunk lépni, és azon intézkedések vonatkozásában, amiket együtt unió szinten dolgozunk ki azért, hogy olyan területeken is fel tudjunk lépni, ahol nagyon nehéz bármit is tenni, azért, mert nagyon komplex jelenségekről van szó. Fontos a finanszírozási kérdés, köszönöm, hogy ezt felvetette, többek között Éva Zsoli asszony is, és nagyon világosan megfogalmazta, hogy nagyon nagy a különbség a között, amit a jelenlegi rendszer tud tenni, hogy értékelhető, hasznos pénzügyi információink legyenek például a bűnüldözéshez, illetve a különböző felderítésekhez az együttműködésben a pénzügyi vizsgáló egységekkel együtt tettünk egy javaslatot, amit önök is megfogalmaznak, de nyilvánvalóan, hogy ez egy olyan terület, ahol tovább kell mennünk, és ezt együtt meg kell vizsgálnunk többek között a TFTS koncepciót, tehát hogy minden tranzakcióra kiterjedjen ez, amikor erre szükség van. Kritikus infrastruktúrák egy kicsit feledésbe merültek, annyira figyeltünk a kiberbiztonságra, hogy egy kicsit megfeledkeztünk a klasszikus infrastruktúrák biztonságáról és a klasszikus védelmi megoldásokról, ami vonatkozik a létesítmények és a társadalom védelmére egyaránt. És a végső jelentésben nagyon hasznos lenne, hogyha ez valóban benne lenne azért, hogy a jelenlegi értékelésüket is ez kiegészítse, illetve a jövőre megfelelő megoldásokat találjunk jelenlegi keretek között. És végezetül engedj, köszönöm a azokat az erőfeszítéseket, amiket az áldozatokkal kapcsolatban említettek. Ez egy nagyon fontos dimenziója mindannak, ami már jelenleg is létezik, többek között a terrorizmus elleni irányelvben, de további elemeket és öt gondolatokat ad ahhoz is, amik nem csak Milke asszonynak nagyon értékesek, de nyilvánvalóan nekünk is ahhoz, hogy további kezdeményezéseket tudjunk tenni. Ezzel együtt köszönöm, nagyon nagy megtiszteltetés minden bizottsági hivataloknak, hogy részt vegyen ezeken az üléseken, amikor erre felkérést kaptunk, és nagyon örülök az elért, eddig elért eredményeiknek. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak ezt a megközelítést, és köszönöm az értékelését, az elemzését. Most pedig a teremben ülőknek adnám meg a szót, és már vannak, akik feliratkoztak, hogy szólni szeretnének. Azt javaslom, hogy két percben hatá- teljesítsék a, mond- a mondani valójukat, azért, hogy így a jelentéstevők egy kicsit jobban, hosszasban tudjanak válaszolni. Arno Dorzsannak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Nem akarok hosszú időt tölteni azzal, hogy köszönetet mondjak a jelentéskészítőknek. Nagyon jó munkát végeztek, és még egyszer mondom el, hogy én nem nép, néppárti koordinátorként szólok, hanem személyesen. Tehát amit mondok, ez az én személyes véleményem. Nagyon pozitív mindaz, ami nagyon pontos technik, technikai kérdésekről van szó, ez az interoperabilitás. Véleményem szerint ez egy alapvetően fontos dolog. Az adatvisszatartás, a data retention, ez egy nagyon komoly probléma, állandóan gondoltok, és természetesen a finanszírozás kérdése is, de ezt már nagyon jól elmondták előttem, úgyhogy erre nem szeretnék ismételten kitérni. Vannak bizonyos fenntartásaim, sok esetben ezek formaiak. Azt hiszem, hogy több lépcső is van, ahol elmondjuk a terrorizmus bűnözés közötti összefüggés, mintha ez valami új lenne és növekvő mértékű, mintha ezt most fedeznénk fel, holott a bűnözés és a terrorizmus közötti kapcsolat az mindig is létezett a terrorista hálózatok a bűnözőkből ből szedik a tagjaikat, és a finanszírozási lehetőségeket is kihasználják. Például a Rubei banda 95-ben azok nagyon is eredeti valódi bűnözők voltak, akikből aztán lettek bűnöző dzsihadisták is. Ez nem újdonság. Úgy gondolom, hogy sajnos még vannak azért a szövegben olyan bekezdések, ahol nagyon is rabjai vannak a külső elemeknek, miközben a szakemberek ellent mondanak ennek, tehát az információ csere az nagyon is intenzív, de nem szabad alábecsülni mindazt, ami már létezik és működik, még akkor sem, hogyha lehetne jobban szervezni, racionalizálni, és így tovább. Tehát igen, Európol. Természetesen a privilegizált csomópont, ahol az információnak meg kell jelennie, ez fontos. Egy kicsit vonakodnék attól, hogy az Európolt nagyon forrásban és létszámban megnöveljük, mert a terrorizmus ellenes területen is nem végtelen a személyi állomány és a finanszírozás. Fontos, hogy ha jól dolgozzanak a területi, ha a területi egységektől túl sok embert küldenek át az Európolba, akkor nem biztos, hogy ez nagyon hatékony legyen, lesz. Kis fenntartásaim vannak ezzel, de az biztos, hogy prioritásos központnak kell ként kell, hogy megjelenjen az Europol. Harmadik pont, amely ugyancsak van egy picike fenntartásom, ez pedig az iszlám szervezése. Hát ez rendkívül kényes kérdés. Egyetértek azzal, hogy minél szigorúbban kell fellépnünk, a tiszti, tiltani kell azokat az anyagokat, amely, és azokat az iszlám imahelyeket, ahol a radikalizmust hirdetik, ugyanakkor a moderált iszlám jelenléte a társadalomban, ez egy rendkívül bonyolult dolog. 30 éve dolgozunk ezen Franciaországban, nem sikerült. Ha az ember létrehoz egy struktúrát, ami úgymond tiszteletre méltó és a megfelelő modalt, modellt képezi, azonnal jönnek a különböző rejtett struktúrák, amelyek más érdetnek. Természetesen a kérdésről lehet beszélni, nagyon lenyűgöző vita, de úgy tűnik, hogy nem tudunk itt előírásokat megfogalmazni azon kerül a kapcsolatban, hogy az iszlám milyen legyen. Ez nem egy olyan vallás, abban azok a hier- hierarchikus szerkezetek léteznek, amiket mi jobban ismerünk Európában. Köszönöm szépen, Anna Gomes kapja meg a szót. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, és természetesen az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönöm, amit elmondtak, és remélem, mindez, majd mindez, amit elmondtak, meg is jelenik majd a szövegben. Egyetértek azzal is, amit Katarina mondott. Ki szeretnék emelni valamit, amire Maite is utalt. Az Európai Unió nélkül nem lehet hatékonyan fellépni a terrorizmus ellen. Lehet, hogy ez tagállami felelősség, de az biztos, hogy az EU nélkül nem lehet a határon átnyúló terrorizmus ellen megfelelően fellépni. Nagyon fontos a külső határok ellenőrzése, nagyon fontos az információcserés, és mindez csak EU szinten lehet hatékony. Második dolog, úgy vélem, hogy ennek a jelentésnek a terrorizmust, a terrorizmus jelenségét, ahogy ezt az EU-ban tapasztaljuk, nos mindezt egy globális kontextusba kell helyezni. Az Európa jelentésére is történt utalás, mondhatjuk azt, hogy a terrorizmus Európában nem volt mindig jelen. Nos, arra is gondoljunk, hogy ez egy globális jelenség. Én egyáltalán nem értek, értek egyet azzal, hogy összemossuk a terrorizmust és a migrációt. Sokszor megtesszük ezt. Katarina és mások is mondták ezt, több kolléga említette. Ez így nem korrekt, nem igazságos. Ez nem felel meg a valóságnak, és a kiutasítás sem megoldás. Ez valójában nem igazságszolgáltatás, és nem véd meg minket. Ahogy azt Mari Krisztin is elmondta, a gond az, hogy a társadalmi kérdésekre nem figyelünk eléggé, a megelőzésre sem figyelünk eléggé, a radikalizációra nem figyelünk eléggé, akár a börtönben, akár a börtönön kívül. Többen is elmondták, Eva Zsoli is. Az erőzmus finanszírozására sokkal nagyobb figyelmet, ennek sokkal nagyobb figyelmet kéne szánni. egy EU FIU-t kértek tőlünk, mi viszont a pénzmosással kapcsolatos irány elve dolgoztunk ki. Nem erre van szükség egy EU FIU-ra, ezt mondja az összes illetékes szakértő, és egyetértek az, hogy legyen egy európai TFTP, amely nem függ az USA-tól. Jelenleg ugyanis itt tartunk, messze vagyunk az USA-tól, de van hozzáférésünk az adataikhoz, ez így nem lesz jó. Aztán vannak még nagyon fontos kérdések finanszírozással kapcsolatban. Mi a helyzet azzal a pénzzel, amit az ÁFA rendszeren keresztül jut el a különböző bűnügyi szervezetekhez, vagy terroristákhoz, vagy ott vannak a kriptovaluták is egyetértek azokkal az észrevételeknek, melynek a témája az iszlám volt. Nagyon fontos az, hogy itt pontosan fogalmazzunk, ne keverjük össze a dolgokat, és itt nem vallási terrorizmusról van szó, hanem a politikai megnyilvánulás egyik formájáról. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést még el kéne mélyíteni. Még egy dolog, egy CBRN akciótervel kell összekapcsolni ezt a kérdést, de elfogadhatatlan, hogy a tagállamok a nukleáris infrastruktúráról semmilyen információval nem látnak el minket. Az Antwerpeni kikötőbe történő missziónk például azokkal a szakértőkkel, ez ennek során azokkal a szakértőkkel nem tudunk majd egyeztetni, akik a nukleáris kérdésekhez értenek, ez így elfogadhatatlan, ez így nevetségesé teszi az egész missziót, ez egy nagyon fontos dolog, elfogadhatatlan, hogy és megérthetetlen, hogy a tagállamok miért nem hajlandóak arra, hogy a mi hozzáférésünket garantálják erre vonatkozóan. Egyetértek az, amit Mari Krisztián Verzsia mondott arról, hogy pontosan kell fogalmaznunk a libében is, az interoperabilitás témájában is. Remélem, hogy ez megvalósul majd a szövegben. Egyébként már így is elég bőven fogalmaz a szöveg arról, hogy a különböző szereplőknek mit kell tennie. Birgit Zippel következik. Köszönöm szépen! Azzal kezdeném, hogy lenne egy általános észrevételem a jelentés hosszával kapcsolatban. Miért ilyen hosszú ez a jelentés? Kezdetben az volt a benyomásom, hogy a jelentésnek a hiányosságokra, hiányosságokkal kéne foglalkoznia, és a potenciális megoldásokkal. Most viszont számos olyan dolgot belevetünk ebbe a jelentésbe, amiről már beszéltünk, már a közvita részét képezik. És azt gondolom, hogy ha mindez így marad, akkor az olvasónak az a benyomás alakul ki, hogy egyáltalán semmi nem is történt. Egy helyben toporgunk. Stevens asszony beszélt a határok védelméről. Mi támogatjuk azt, hogy az Európai Unió külső határait megvédjük, és természetesen a tagállamoknak közösen kell ezeket a külső határokat védeni. Nem szeretnék Európa erődöt létrehozni azonban, és a terrorizmussal kapcsolatban két dolgok hadd mondjak el. Kinicsi asszony beszélt arról, hogy az Európa jelentése értelmében az elmúlt évek támadásai nem iszlamista terrorista támadások voltak, hanem szélsőséges, vagy nacionalista, vagy más típusú támadások, tehát nem iszlamista támadások, ezt nem szabad elfelejtenünk, csak úgy lehet a megoldást megtalálni, hogy ezt figyelembe vesszük. És ami a menekülteket illeti, most ezek az emberek Európába érkezésük után radikalizálódtak, nem korábban, tehát itt Európában Holmeyer asszony beszélt a terrorizmus áldozatainak támogatásáról és védelméről. Ez fontos, de azért itt is vannak agályaim. A támadások áldozatai, vagy terrorizmus áldozatai, vagy pedig egy családi alapon megtértőrő bűncselekmény áldozatai. Ami az áldozatokat illeti, nagyon fontos számukra az, hogy megértsék, hogy véletlen szerűen lettek áldozatok, mint például egy bankrablás áldozatai, vagy pedig családi jellegű a belekeveredésük. Nos, azt gondolom, hogy mindennek hatása van arra, hogy ki válik áldozata. Holmeyer asszonyra reagálván egyik lehetséges ok annak, hogy miért van több támadás bizonyos területeken, Nos, úgy gondolom, hogy alapvetően a terrorizmusról szóló egész vita vagy eszmecsere érzelmi alapú, ezért nagyon fontos, hogy ezért nagyon fontos, hogy ne csak az iszlamista terrorizmusról beszéljünk. Aztán természetesen mindennek van egy tudományos oldala, illetve az automatikus adat cseréről is mindenképpen beszélnünk kell, vagy információ cseréről. Én nem hiszem, hogy a tagállamok vonakodnának és ne akarnának együttműködni, de hogy ezt egy kolléga már mondta, jelenleg a rendőrség nem rendelkezik megfelelő állományjal, illetve felkészültséggel, és ne felejtjük, hogy egész máshogy definiálják a súlyos bűncselekményeket, illetve a terrorizmus is, hogy ez alapján döntik el azt, hogy milyen információt osztanak meg másokkal. Aztán vannak technikai jellegű problémák is, az adatok minőségével, vagy a, a túlnyomatok minőségével kapcsolatban, tehát ez is gondot jelent. Aztán még egy dolgot említenék, vajon mely ponton lehet adatokat feltölteni az európai rendszerbe. Ez nem, egy, nem egyértelmű, a bizottság is azt mondta, hogy ezt tisztázni kell, és azt gondolom, hogy mielőtt bármilyen konkrét intézkedést tennék, ezt tisztázni kell. Ami a gyűlöletbeszédet illeti, illetve az internetes gyűlölet keltő üzeneteket, illetve tartalmat. Most ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk azt, hogy Ezeknek a dolgoknak mi a háttere? Nem megérthető egy olyan megközelítés, hogy ami nem tetszik, nekik az, ne, nem tetszik nekünk az interneten, azt töröljük. Sokkal jobban át kell gondolni ezt a dolgot, az embereket meg kell próbálni oktatni, képezni, és nagyon fontos, hogy az embereket ne lehessen becsapni. Köszönöm szépen, Zipel asszony! A társ előadók, illetve jelentéstevők megpróbálnak most így első körben válaszolni. Fronzolika úr következik, két perce van. Kettő, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdésem, hogy lehet-e egy nyelven beadni a módosítókat, vagy több nyelven lesznek ezek a módosítók. Itt különböző Gond van, technikai gond van. A tolmácsolással nem halljuk a hozzászólót. Alors ça sera très difficile si on va... Nos, hogyha minden nyelven be lehet adni a módosítókat, akkor nehéz lesz ez egy gond lesz. Nehezen lehet ezt majd megoldani. Miután itt egyébként is a francia a legjobban használt nyelv, vagy legtöbbször használt nyelv, miért nem lehet ezt franciául megtenni, mert a terminus technikusok is eltérnek a különböző nyelveken. Azért erre figyeljünk. Nézzük a jelentéstervezetet. Ez, úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem kapnak megfelelő hangsúlyt a jelentésben, ezekre térnék most ki. A jelentés nem hangsúlyozza megfelelően azt, hogy az európai biztonsági rendszer mennyire gyenge. Szerintem leginkább arról kéne beszélni, hogy az Európai Unió nemzetközi határainak védelme mennyire gyenge és nem megfelelő, aztán az adatbázisok is fragmentáltak. Több mint tíz ilyen adatbázis van az Európai Unióban ebben a témában. Nagy a káosz. Nincs megfelelő erőforrás a biztonsági erők számára, a pénzügyi erőforrás a tagállamokban, egyes tagállamokban. Ha megnézzük, hogy a biztonsági erők mennyi pénzügyi támogatást kapnak, vagy a terrorista ellenes erőknek, akkor láthatjuk azt a tagállamokban, hogy nagyon-nagyon kicsi a költségvetésük. Még egy dolog, a terroristák nagyon is tudatában vannak ennek, és ezt ki is használják. Aztán a hírszerzés problémái nagyon súlyos gondok vannak. Éppen ezért történtek meg Európa szívében ezek a terrorista támadások. Aztán egyértelmű az is, hogy nem jó az információ csere, nem jó a felügyelet kérdése. Itt is vannak a felügyeleti rendszerben hibák, és azt gondolom, hogy az összes tagállamban az összes biztonsági erőnek gondolnia kéne erre, a, a hírszerzés, a belügyi erők, mindenkinek foglalkozni kell ezzel, és nagyon átfogó és robosztus jelentésre van szükségünk. Mindenki ugyanis ezt fogja használni. Aztán az igazság ügyi rendszerben a problémákat sem hangsúlyozunk ki, vannak jogszabályi különbségek a tagállamok között, és ez is nehezé teszi, megnehezíti a hírszerzés, információcserét. Például nagyon sok európai tagállamban túl rövid börtönbüntetést, vagy rövid börtönbüntetést kapnak a terrorizmusért vagy más súlyos bűncselekményért elítélt személyek. Aztán még egy dolog, amiről már beszéltünk, de ezt sokkal jobban ki kéne nomborítani a szövegben, a radikalizáció elleni fellépésnek nagyon csekély eredményei vannak, nagyon kevés eredménye van, az összes intézmény felelős ezért. Aztán nem megfelelő forrás, illetve a rendőri szerveknek, illetve más eh, ezzel kapcsolatban ebben témával eh, hatályos vagy felelős szerveknek a felelősségre vonhatósága nem megfelelő nagyon sok tagállamban. Aztán a, az EU-s szintű eszközök, a prümi keret, a PNR, a DNS adatok, a vízumról készült regiszter, ezek mind-mind nagyon fontosak, nem tudom, hogy egyszerre hogyan lehet vizsgálni ezeket a rendszerek, ugyanis nincsenek összekapcsolva ezek az adatrendszerek, mindent külön-külön meg kell vizsgálni. Az lenne a lényeg, hogy az összes adat kapcsolódjon egymáshoz. Aztán többször kéne arról beszélnünk, hogy az Európai Uniós szinten az illegális csempészet szintje nő, és a bűncselekmények, a csempészet, a ö, hamisított áruk eladása, illetve a ö, egyéb bűncselekmények által finanszírozzák a terroristákat, és ö, nagyon fontos az, hogy hogyan lehetne megoldani ezt az egész Schengeni problémát. Ne felejtsük, hogy van két olyan tagállam, amelyek az Európai Unió külső részén vannak, külső határai vannak. Hogy lehet az, hogy Románia és Bulgária még mindig nem tagja a Schengeni rendszernek, semmilyen problémájuk nincsen, és mégsem veszik be őket a Schengeni térségbe, különös tekintettel arra, hogy ők az Európai Unió külső részén vannak. Akkor most a spontán kérdéskör lezárására Valenciano kolléganőnek adnám meg a szót. Hagyjunk időt a válaszokra is. Köszönöm szépen, gyakorlatilag minden elhangzott már, amit szerettem volna mondani. Csatlakozom asszony, amit Kinicsi, Verzsia, Gomez asszony, illetve Danzsan úr mondott. Én a jelentése kapcsolatban egy komoly gondot látok és egyébként, hogyha mindent beleveszünk, amit a kollégák elmondtak, jobb lesz a jelentés. Nos, itt a probléma az, hogy van egyfajta ideológiai lenyomat az iszlámra vonatkozóan. Vagyis. Hogyha radikális iszlámot kell definiálnunk, így magunk között, akkor lehet, hogy nem tudjuk ezt, nem tudunk dőlőre jutni. Radikális spanyolul nem egy negatív, nem egy pejoratív melléknév. A radikális az azt jelenti, hogy a problémák gyökeréhez vezet. A radikális, illetve az erőszakos iszlám nem ugyanaz. A szélsőséges iszlám sem ugyanaz. Nyilván erőszakos cél, célokkal. Illetve a radikális iszlamizmusra felszólító beszéd, illetve a gyűlöletbeszéd sem ugyanaz. Nos, olyan ez, mintha a tagállamokat arra készítenénk, hogy csak annak az iszlámnak a gyakorlatát fogadják el, amely megfelel az Európai Uniós elveknek. De ez mit jelent? Ezzel mit akarunk mondani? Mik az Európai Uniónak azok az értékei, amelyek lehetővé teszik egy bizonyos uh, iszlám gyakorlását Elnézést, nekem spanyolul van meg a szöveg, én csak ar- abból tudok kiindulni, arról beszélek. Alapvetően az iszlámmal kapcsolatban teorizál a, a szöveg, és ez gond. A kollégák már nagyon sok mindent elmondtak arról, hogy hogyan lehet megoldani bizonyos dolgokat, Birgit Zipper is beszélt, de ez rendben van, ezzel nincs gond de hogy mi döntjük el, hogy mi a radikális iszlám és mi nem, hogy mi döntjük el, hogy milyen gyakorlatokat, milyen vallási gyakorlatot lehet az Európai Unió értékeivel összhangban gyakorolni, vagy nem, és mi fogjuk eldönteni, mik az Európai, Euró, Európai Unió értékei? Tehát az iszlám, a migráció, ez ezzel kapcsolatos rész. Nos, ezt alapvetően alaposan át kell majd nézni, és jó lenne, hogyha mindenki egyet tudna érteni azzal, amit itt leírunk. Én most nem tudok ezzel egyet érteni. Sok álláspont van, sokan beszéltek arról, hogy mi a radikális iszlám, mi nem radikális iszlám, mi csináljuk a mérséket iszlámban, amiről Danzsan úr beszélt, hogy mit döntjük el, hogy a, mit tegyünk a mérsékelt iszlámmal. Hát ez szerintem nagyon-nagyon vitatható ez a rész. Ez talán újra kéne olvasni. Kérem szépen a jelentéstevőket, hogy azt gondolják újra, olvassák újra. Egyébként pedig tudjuk, hogy ez egy hatalmas feladat, és köszönjük a jelentéstevők munkáját. Merci. Köszönöm szépen Elena Valenciánónak, hogy ilyen jól összefoglalta a lényeget azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban mivel kell foglalkoznunk. Szeretném eh, átadni a szót, 11 órakor be kell fejeznünk, és még egy hosszú folyamat áll előttünk a jelentés tervezettel kapcsolatban. Nem tudom, hogy milyen sorrendben szeretnének válaszolni a kedves kolléganők. Most Helgával kezdjük és Monikával fejezzük be, hiszen az előbb a másik sorrendben haladtunk. Akkor most igen, a fordított sorrendben. Akkor Helga. Helgája szó. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, Először is mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a vitához való konstruktív hozzászólásokért. Mindent végighallgattunk, feljegyeztem minden megjegyzést. Természetesen ma délelőtt nem tudunk minden ö, észrevételre reagálni, de a nyári szünet után ö, megtaláljuk az alkalmat arra, hogy ezt megtegyük. Ö, a módosítókkal minden bizonyal tudjuk majd eh, jobbítani a szöveget. Néhány észrevételt tennék az iszlámmal kapcsolatban. Hogyha jól értettem az utolsó hozzászólást, de egyetértek vele, együtt meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan találhatjuk meg a jó középutat, egyensúlyt, Monika már mm, kísérletet tett erre a szövegtervezetben, de hogyha az iszlám szerepeltetése nem kiegyensúlyozott, akkor nyitva állunk a javaslatok, módosítók előtt, hogy javítsuk ezt a szövegtervezetet. Ami a tagállamok és az európai szint közötti kapcsolódást illeti, teljesen egyetértek, a tagállamok kezében kell, hogy maradjanak az operatív fellépések Európának leginkább támogató szerepet kell játszania a tagállamok terror ellenes fellépésében. Mi így látjuk a dolgokat. Az Europol révén, ami már is támogatja a nemzeti rendőri szerveket, néhány dolgot igyekszünk megvalósítani, de arra is oda kell figyelni, hogy az Európol ne lépjen a nemzeti bűnüldöző szervek helyébe. hogyha bizonyos üzenetek dekriptálását nem tudják ellátni a nemzeti hatóságok, az Európol segíthet. Ami a külső határokat illeti, én úgy értettem a hozzászólásában, hogy a terrorizmus nem egyenlő a migrációval. Nem is írtuk ezt, azt írtuk, hogy a migrációs áramlás során korlátozott számban terroristák is érkeztek, ugyanakkor nem szabad homokba dugnunk a fejünket, el kell ismerni, hogy ez megtörtént. Abdeslam Brüsszelben és Párizsban követett el merényleteket, de visszatéréséhez a migrációs hullámot használta fel. Tehát minden aspektust figyelembe kell venni, nem válogathatunk a terrorellenes küzdelem rendkívül összetett a nemzeti és az európai szinten minden szerepvállalónak a lehető leghatékonyabban együtt kell működnie annak érdekében, hogy a kirakósnak minden ö, kockája ö, összeálljon. Együtt kell elvégeznünk ezt a munkát, oly módon, hogy minden információt figyelembe vegyünk. Minden aspektus fontos, nem kérdés, hogy beszélhetünk a migráció és a terrorizmus kapcsolódásáról. Minden, ami aggasztó lehet, megemlítendő. Nem szabad elfeledkezni a migrációról sem. A déli határon, Líbiára gondolok, teljesen szétesett államokkal állunk szemben az iszlám állam, Daesh virágzik délen. Oda kell figyelni erre. Ne feledkezzünk meg arról se, hogy egyes harcosok, dzsihadisták Irakban, Szíriában vannak továbbra is, és megpróbálnak Európába visszajutni a migrációs hullámot kihasználva, akár repülőgépen, éberen oda kell figyelnünk arra, hogy milyen külföldi harcosok, dzsihadisták akarnak esetleg Európába visszajönni. A felelősség megosztásával kapcsolatban teljesen egyetértek, minden szinten együtt kell működnünk a terrorellenes küzdelemben, és nem szabad megfeledkezni róla, hogy közben a bűnüldözés tagállami hatáskör. Tehát ez egy európai kihívás, ugyanakkor a szerződések alapján mi csak felhívást intézhetünk a tagállamokhoz, hogy működjenek együtt, és itt ebben Európának hozzáadott értéke lehet. Miközben nem feledkezünk meg arról, hogy állami hatáskör ez a fellépés. Persze, a magánélet védelmét is biztosítani kell a biztonságvédelme mellett. Nem lehet a kettő között választani, egyensúlyt kell találni. Köszönöm, várom a módosítókat, és a nyári szünet után folytatjuk a vitát. Most átadom a szót Monika Holmeyennek. Köszönöm, Monika 5 perce van, és hogyha mindenki utána szét spriccel, már most mondom, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 11-e dél. Szimbolikus dátum. Monikái az utolsó 5 perc. Köszönöm szépen, Natali. Ami a radikalizációt illeti, talán nem állapítottak még meg valamit, amit én szeretnék megállapítani. Egy sor intézkedést javasolnak a radikalizáció elleni küzdelemre. Ez ugyanakkor valamennyi radikalizáció valamennyi formáját lefedi, a baloldalit, jobboldalit, tehát mindenféle és szélsőséges radikalizmust meg kell elő, előzni. A radikalizáció minden formája ellen fel kell lépni, ez valójában társadalmi reakciót és intézkedést kíván. Említették, hogy az Európai Uniónak nagyon kevés a szaktudása ebben e tekintetben. Én amennyire lehetett tájékozódtam a kérdésről, vannak ö, civil szervezetek, bizonyos egyetemek, tanszékek, ugyanakkor ezek nem működnek egymással együtt, tehát az ismeretek nem ö, kerültek összefogásra, de bármilyen radikalizációról, szélsőségről lenne szó, ez egy gyakorlatilag egy problémás fejlődést jelent, ennek ennek az okai is vizsgálni kell, és azt kell, ezeket mind össze kell fogni, tehát egy központ kellene a radikalizáció ellen, azért, mert ez a központ tudná az összes már létező információt összefogni. Ezek tudományos ismeretek, adatok, és a különböző tapasztalatok is, hogy hogyan sikerült ezt helyi szinten fellépni a radikalizáció ellen, hogyan sikerült elérni a valódi integrációt. Tehát ez lenne ennek a kiváltságos központnak a szerepe, hogy ezeket az adatokat összegyűjtse, összefogja. Jelenleg magánvállalkozásokat finanszírozunk, amelyek csak abban annyit tesznek, hogy hát az, ada, az ismerete és az adatanyagok cseréjét elősegítik. De nem igazi központról van szó, amelyik koordinálná, szervezné a cseréket, és ami pedig nekünk, politikai felelősöknek, szakvéleményt tudna adni. és nem említette még azt, hogy melyik radikalizációról vagy szélsőségről van szó. Egyébként a szakértőknek is nagyon eltérő véleményeik vannak az, az iszlámmal kapcsolatban, nem akarunk foglalkozni a szervezetével, a szövegben nincs is semmilyen. Amire törekedtünk, az annyi, hogy egy azokat a muzulmán szervezeteket támogassuk, amelyek az úgynevezett moderáltak, amelyek az arab jogi kartának az elemeit egy az egyben betartja. Én az alapjogi kartáról beszélek, nem részletezve. A, a szélsőségesek azok, akik az alapjogi kartát nem e, tartják tiszteletben. Akik tiszteletben tartják, azokat támogatni akarjuk. És e, köszönetet is mondunk a szövegben azoknak, akik az alapjogi kartát e, támogatják, azok a muzulmán közösségek, amelyek törekszenek arra, hogy integrálódjanak, és az együttélés szabályait ö, tiszteletben tartsák, és támogatják az alapjogi kartát. De egyáltalán nem áll szándékomban, hogy bármit is előírjak számukra, hogy ők saját magukat hogyan szervezik meg. Emellett ott van ugyanakkor az imám képzés kérdése. Itt a, pedig az elképzelés az az, hogy az egyetemek, az európai egyetemeken kellene, hogy legyen ilyen. Olaszországban már van, Németországban két vagy három egyetem valaki foglalkozik ezzel, Franciaországban is vannak ilyen irányú ö, kísérletek, de ezt kellene támogatni. Jó lenne, hogyha támogatnánk ö, egy ö, imámképzést, Ö, az európai egyetemeken anélkül, hogy előírnánk a képzés tartalmát, természetesen nem is a mi kompetenciánk ez, de a szakértők ezt nagyon egyértelműen elmondták. Vannak muzulmán szélsőségesek, akik mindössze 4%-ban merítenek a Koránból. És a Korán nem ö, tehát ezeknek nem lenne szabad megmondani. A tolmácsok viszont nagyon sajnálják, most a 31. tiltakozási nap alkalmával leállítjuk a tolmácsolást, mert nem adunk túlépési időt. Auch das? Das ist nicht meine Frage, aber... Du musst Englisch sprechen. Okay, uh, I speak English. I speak English. All right, that's fine. Um, um, so...